c'è, quindi c'è. Bene, c'è Cari colleghi, buongiorno. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük a mai ülésünk, a délutáni ülésrészt. Először is szeretném üdvözölni kedves barátunkat, azt hiszem hívhatom barátomnak vendégünket, hiszen már harmadsorban jár itt. Antonio Milosovskiról van szó. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság külügyminisztére. Csak először fogom a teljes nevet használni, megnevezést, Macedónia volt Jugoszláv köztársaságot, ezután konzekvensen a Macedónia elnevezést fogom használni. Ez a látogató, látogatás is mutatja, hogy a parla, az Európai Parlament milyen nagy érdeklődéssel viseltetik a macedóniai fejlemények iránt. Figyeljük, különösen itt az AFED-ben, hogy hogyan alakul a helyzet. Idén elmondhatjuk, hogy nagyon fontos volt a 2009-es év a macedóniai Macedónia szempontjából választásokat ünnepeltek, választásokat rendeztek, és minden megfigyelő úgy nyilatkozott, hogy ez is nyilvánvalóan kimutatja azt, hogy a macedónok képesek arra, hogy demokratikusan működjenek, éljenek. Nagyon komoly előrehaladás, előrelépés történt tehát, a választások lefolytatásának körülményei természetesen alapfeltételt jelentenek az Európai Uniós csatlakozáshoz. Az előrelépést mindenki elismeri. Emlékeznek bizonyára, hogy a bizottság is elismerte ezt. A bizottság azt javasolja, hogy nyissák meg a tárgyalásokat Macedóniával. Ez tehát egy nagyon fontos lépés. Éppen ezért a mi szakbizottságunk is nemrégiben kinyilvánította azt, hogy szeretné eltörölni a macedónok vízum kényszerét, és úgy véljük, hogy ez a döntés rövidesen akár a 2010-es év legelején életbe lép. Kicsit viccesen az imént felvázoltam, vagy felelevítettem, hogy utaltam a név problémára. Ez azonban fogas kérdés is lehetett, akár meg is akaszthatja a tárgyalások menetét. Rendkívül fontosságú tehát, nagyon fontos lenne, hogy a görög kormányjal meg tudjon egyezni Macedónia, meg kéne találni a végleges elnevezést, hiszen így nem igazán lehet előre haladni. Egyéb kihívások is állnak a macedón kormány előtt. Milyen? Ezeket mind teljesíteni kell, hogyha csatlakozni akarnak az EU-hoz. Az egyik ilyen az igazságszolgáltatás reformja, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás függetlensége, a közigazgatás reformja, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, és sorolhatnám, ezekben a kérdésekben előrelépés történt, és látjuk az eltökéltséget, látjuk az akaraterőt, látjuk, hogy szeretnék megoldani ezen problémákat. Mást nem is szeretnék hozzátenni ehhez. Nyilvánvalóan miniszter úr tárgyalja ezeket a kérdéseket. Azt gondolom, hogy ez a párbeszéd mindenki számára rendkívül érdekes lesz. Először miniszter úr, és utána pedig majd az előadó következik. Köszönöm. Respected President of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament, with you. Tisztelt eh, Európai mm, Parlamenti Képviselők, engedelmükkel minden európai nemzet parlamentjének a házában, a kis és nagy nemzetek parlamentjének a házában szeretném eh, anyanyelvemen, a macedón nyelven előadni mondandómat, annak érdekében, hogy tovább is hozzájáruljunk az európai sokszínűséghez, kulturális és nyelvi sokszínűséghez. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy érdeklődést mutattak eh, a mai ülés iránt. Szeretném megrakadni az alkalmat, hogy az Európai Külügyi Bizottság előtt eh, először beszélhetek az európai parlamenti választások eh, után, a júniusi választások után. Ezek a találkozók lehetőséget biztosítanak arra, hogy konstruktív és nyitott módon foglalkozzunk a közös kérdéseinkkel. Én megragadom ezt az alkalmat, és áttekintést nyújtok Macedónia előrelépéséről, illetve meg szeretnénk vizsgálni azt is, hogy a további előrelépés hogyan képzelhető el az európai integrációs folyamat keretében. Az önök javaslatait szívesen fogadom, és ezt a roadmaphez is felhasználjuk az európai csatlakozás előterő, előterében. Szeretném ezt az alkalmat megragadni, és gratulálni a Lisszaboni szerződés ratifikációjához. Mi ezt alapvető fontosságúnak tartjuk a további bővítési folyamathoz, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ma a Macedón köztársaság egy meghatározó pillanat előtt áll az újabb történelmében. Mielőtt elkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat, Fontos, hogy a béke, a stabilitás és a fejlődés Európában továbbra is fennmaradjon. 20 évvel az európai fal lebomlása után ez az európai lehetőség nyitva áll előtt, előttünk. Macedónia egy kis békeszerető nemzet, gazdag történelemmel, kulturális hagyományokkal rendelkezik, és az integrációs lehetőség fennáll az nagy európai családba. Történelmi esélyünk van, és fontos, hogy a macedón kormány, illetve a politikai szereplők is eleget tegyenek a kötelezettségvállalásuknak. Közös a felelősségünk, európai felelősségvállalásról van szó. Fontosnak tartjuk a fejlődést, a gazdagodás biztosítását a macedon bolgárok jövőbeni generációi számára is az európai standardok érvényesítében. Az Euró, a macedon kormány és a Macedon köztársaság nagyon fontos prioritásának tartja az európai integrációt. 1991-ben kezdte, vette kezdetét ez a folyamat. Az összes politikai pártot és etnikai kisebbséget ebbe belevontuk. Százaléka a macedón polgároknak a legutóbbi felmérések alapján támogatja országunk integrálását az Európai Unióba. Macedónia integrálása és a stabilizálás és társa, társasági megállapodásban résztvevő ország támogatja a tesszaloniki agendát. Néhány héttel ezelőtt pozitívan értékelte az Európai Bizottság az országom előrelépéseit, ami a tagsághoz szükséges feltételek teljesítését illeti. A politikai kritériumokat az Európai Unió rögzítette, és mi úgy érezzük, hogy a előcsatlakozási tárgyalásokban is érvényesíteni kell ezeket. Mi jelentős erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében, támogatott bennünket az Európai Parlament és az Európai Bizottság is. Hangsúlyoznom kell, azt a tényt, hogy bizonyos kulcsfontosságú törvények elfogadása jelentős hatással volt erre a folyamatra, reméljük, reméljük hogy ezek a pozitív fejlemények a jövőben is fennmaradnak. Zorán Táler jelentéstevő jelentésében kitért azokra a pozitív előrelépésekre, melyekre az ország szettet. Én nagyon örülök annak, hogy ő támogatott bennünket. És a következő állásfoglalást, illetően is várjuk a támogatását, illetve reméljük, hogy támogatást kapunk az előcsatlakozási tárgyalások lefolytatásához. Azt gondolom, hogy a mi munkánk ebben még nem merül ki, nagyon sok reformra van még szükségünk, sok reform megvalósítására, és a kormánynak először tüzetesen meg kell vizsgálnia a monitoring jelentés eredményeit. A javaslatokat egy részletes akciótervben már tükröztettük, ezt a Macedon kormány el is fogadta, és az Európai Unió javaslatai, ajánlásai is e ezt tükrözik. És az Európai Uniós joganyagot is át szeretnénk venni. Fontosnak tartjuk a részletes, megvalósítható prioritások rögzítését és célok rögzítését, és fenn fogjuk tartani az állami adminisztrációban, az igazságszolgáltatásban és a reformokat, illetve folytatjuk a korrupció ellenes küzdelmet, az Ohrid keret megállapodás megvalósításán, illetve a stabilizációs és társulási megállapodás keretében vállalt kötelezettségeinknek is e, eleget szeretnénk tenni. Az energia, a környezetvédelem, a szociális politikák, és az administratív kapacitások erősítése szintén napirenden vannak. A kormány továbbra is proaktív szerepet vállal minden szomszédos országgal fenntartott kapcsolatokban, ami a regionális együttműködést illeti, és a görög köztársasággal fenntartott bilaterális vita keretében fáradozunk a megoldáson, illetve az EU égisze alatt megpróbálunk mindkét fél számára elfoglalható, elfogadható megoldást találni, egy olyan megoldást, amely a, nem sérti a macedon polgárok érdekeit. Szívesen folytatunk közvetlen megbeszélést görög kollégáinkkal, ahol közvetlen módon a szlovák-horvát, szlovén-horvát kommunikációs modellhez hasonlóan a még egyetlen nyitva maradt bilaterális problémát is sikerül megoldanunk. Fontosnak tartjuk a jó szomszédsági a partnerségek kialakítását. A kuszóval közös határ és a demarkációs vonal a regionális stabilitás jegyében történt, és szeretném hangsúlyozni, szomszédos országként Koszovó bevonását a regionális kezdeményezésekbe és projektekbe, mint például a vízum liberalizáció. Fontosnak tartjuk a konstruktív magatartást. az egymás közös kölcsönös tiszteletben tartását, a territoriális integritást, a még nyitott kérdések békés rendezését. Macedónia hisz abban, hogy az új kormány megválasztásával Görögországban sikerülhet a két ország közötti hangulatot javítani, illetve a név kérdés körüli problémát is megoldani. És úgy gondoljuk, hogy ez jelentős előre lépést jelenthet a nyitott kérdés megválaszolásában. Minden szomszédos országgal fontosnak tartjuk a kapcsolatok javítását, beleértve a névkérdés rendezését, és biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Unió ezt nagyra értékeli, illetve az Európai Unió tagországai az év végén az Európai Tanács el tudja fogadni a előcsatlakozási tárgyalások megnyitására vonatkozó döntést előcsatlakozási tárgyalások nem csak a belső reformok dinamikája szempontjából, hanem a stabilizációs és társulási folyamat szempontjából is, az európai bűvítése szempontjából. Az Európai Unió szintén fontosnak tartja a konszenzust, és azt az ütemet, ahogy egy ország az integráció irányába mozog, nagy mértékben függ attól, hogy milyen mértékben sikerül a belső reformjaikat megvalósítani. A politikai és gazdasági reformoktól függ mindez. Dél-Kelet-Európában nagyon fontos a stabilitás és a béke megerősítése a fiatalabb generációkra káros hatású lehet az, hogyha nem látják Macedóniát egy Európába integrált modern országként, és fontos, hogy kreatív és vállalkozói szellemeiket kiteljesíthessék. Az előcsatlakozási tárgyalások megkezdése Macedóniával minden bizonyal erősíti a különböző etnikumok közötti kapcsolatok fejlődését, hiszen egy több nemzetből összeálló társadalomban ez nagyon fontos. Szeretnék a vízum liberalizációjával kapcsolatban néhány szót szólni. A Macedón köztársaság kormánya számára az egyik legfontosabb feladat egy vízummentes rezsim megvalósítása. Európával. Ez nagyon fontos a macedónok számára és a térség más országainak polgárai számára. A kormány igyekszik minden feltételnek eleget tenni, amelyet az Európai Bizottság megkövetel. Lassan ennek a folyamatnak a végén járunk, és nagyban, nagyra értékeljük az Európai um, Parlament szerepét abban, hogy javaslatot tett a vízummentesség bevezetésére Macedóniával az Európai Bizottságnak a kutatás, oktatás, fejlesztés és tudományok területén nagyon fontosnak tartjuk a szakember csenét, cserét, hiszen ez a fiatalabb generációk számára is nagyon fontos lehet, hogy többet tanulhatnak az európai értékekről, ami a vízum mentesség bevezetését illeti, és ennek technikai részleteit a Macedón Köztársaság és Európa között. Nem szabad, hogy ez a csatlakozás, ez a csatlakozási tárgyalásokat helyettesíthesse. Ez nem cél önmagában ugyanis, hanem pusztán egy eszköz. A vízummentességre kialakított roadmap pozitív hatással volt Macedóniára, Kiderült, hogy az ország rendelkezik az administratív feltételekkel, amelyeket a bizottság rögzített, és a tárgyalási folyamatokat sikeresen tudjuk folytatni. Készek vagyunk ebben a folyamatban részt venni, hogyha a jövő évben megkezdődnek a tárgyalások. Az előcsatlakozási eszközről is szeretnék néhány szót szólni, ez egy nagyon fontos eszköz. Az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott adatok, alapok nagyon fontos prioritást képeznek kormányunk számára, és az egyik speciális feladat eh, ebben a tekintetben a decentralizált eh, menedzsment központok kialakítása, az előcsatlakozási alapokat illetően az intézmény felkészülés kezdetét vette annak érdekében, hogy az IPA eszközöket mi hamarabb alkalmazni lehessen. A kapacitásbővítéshez nyújtott segítséget megerősítették, a regionális fejlesztés egy további téma, és a HR fejlesztések úgy szintén. Végül pedig szeretnék a globális gazdasági helyzetről szólni. Természetesen a jelenlegi világgazdasági válság nem kímélte meg Macedóniát is. Bizonyos területeken, a textiliparban jelentős munkahelyek szűntek meg, ami a gazdasági teljesítés, teljesítő képességet eh, illeti Macedónia pozitív példát statuál nem csak a térség számára, hanem a szélesebb régió számára. A GDP csökkenése Macedóniában 1,2%-os volt, az inflációs ráta pedig mínusz 0,4%-kal csökkent a 2009-es év néhány első hónapjában. A kormány ezekben az időkben 2,8, az GDP 2,8%-a értéken tartotta a költségvetési hiányt. A munkanélküliségi ráta szintén csökkent. A GDP csekély szintű csökkenése, a, a magas megtakarításokra vehetszedető vissza a részben, és a macedón bankrendszer stabilitására. 2009. negyedik negyedévében a GDP növekedését várjuk, és ezzel egy százaléknál kevesebb lenne az éves GDP csökkenés. A kormány készítette egy gazdasági csomagot és egy pénzügyi csomagot a vállalkozások segítése érdekében, és az elkövetkezendő időkben infrastruktúrális projektekre igyekszik össze, összpontosítani. 70 krízis kiküszöbölő intézkedést tartalmaz ez a csomag, és az Európai Befektetési Bank szintén kölcsönöket nyújt a vállalatoknak. Kedves képviselők, önök közül nagyon sokan jól ismerik azt, hogy tudják azt, hogy az Európai Parlamenttel ezt a kapcsolatot nagyra értékeljük. Én azért is jöttem részben, hogy ön, az önök segítségét kérjem, a az európai integrációs folyamathoz. A Macedón köztársaság az Európai Parlamentet a remény, az igazság és a szabadság garantálójaként tekintette. Azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon hosszú utat megtettünk már eddig is, és a megfelelő politikai tőkével rendelkezünk. Most elérkezett annak az ide, hogy a következő szakaszába lépjünk ennek a folyamatnak. És befektetéseink gyümölcsözővé válhatnak. Az én országom polgárai szeretnék azt, hogyha az jövő évben elkezdődnének a csatlakozási tárgyalások az országgal. A 2010-es évet egy új kezdet évének tekintjük, és itt Teréza anya századik, születésének századik évfordulóját fogjuk ünnepelni. Szeretném a beszédemet ma Teréza, a Teréza anya egyik gondolatával befejezni. Amit mi teszünk, pusztán egy csepp a tengerben, ezt tudjuk, de azt gondolom, hogy az óceán ennélkül a hiányzó tengercsepp nélkül kevesebb lenne. Köszönöm szépen a figyelmüket, sok sikert kívánok a munkájukhoz, és remélem, hogy a 2010-es év gyümölcsöző lesz. Várom a további közös vitáinkat. Köszönöm. Prima di procedere al vero e proprio dibattito. Mielőtt magára a vitára sor kerülne, Négy percre Táler úrnak adná meg a szót, ő a jelentéstevő Macedónia csatlakozásával kapcsolatban. Kérem, hogy tartsa be a négy percet. Grazie, President eh, Albertini. Köszönöm szépen, Albertini elnök úr. Köszönöm szépen. Én is remélem, hogy konstruktív párbeszéd áll majd előttünk. Azt gondolom, hogy mindaz, amit hallottunk, nagyon nagy pozitívum országa szempontjából, és mutatja a együttműködésünk a bizottságunk szellemét. Előző, előző ülésünk találkozunk meggyőződ arról, hogy ön nagyon nagy felelősség tudattal tölti be külügyminiszteri posztját, és ez minden bizonyal hozzájárul majd ahhoz, hogy Macedónia remélhetőleg sikeresen zárja le ezt a csatlakozási folyamatot. Ha minden jól megy, akkor már december 19-én megszűnik a vízummentesség, ezt Szlovénia kérte, ezzel kapcsolatban egy ajánlást, egy bizottsági ajánlást is élveznek, és ez mindenképpen hatalmas eredmény. Ahogy ön is említette, arról van most szó, hogy magasabb szintre kell terelni a tárgyalásokat, az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat. Mindenképpen üdvözölnünk kell azt a kezdeményezését, hogy szomszédja, szomszédjukkal, Görögországgal párbeszédet kezd, kezdett, hogy megoldják az elnevezéssel kapcsolatos probléma. Sokan úgy vélik, hogy az eddigiekben ez volt a nagy hiányosság, hogy nem volt ilyen közvetlen párbeszéd. Nos, mi nagyon sokat tárgyalunk Macedóniával, és természetesen tárgyalunk Görögországgal is. Most úgy véljük, hogy résnyire nyílt az ajtó, úgyhogy mindenképpen ki kell használni az alkalmat, meg kell ezt ragadni. Arról is beszélnünk kell, hogy októberben Papandre úrral történelmi találkozóra került sor, tehát ön és Papandre úr között. Nagyon, örülök, nagyon örülnék annak, hogyha a jövőben ez a kölcsönös tisztelettartás jellemezné majd az önök kapcsolatát. Én... Nekem van egy álmom. Ez pedig az, hogy Bulgária, Görögország, a szomszédjaik legyenek a legnagyobb védőügyvédjeik, tehát hogy ők támogassák a legjobban az önök csatlakozását. Ez mindenképpen alapvető fontosságú lenne a régió stabilitásának szempontjából. És Papandreou úr is úgy nyilatkozott, hogy nagyon örülne annak, hogyha a balkáni térség végre belépne az Európai Unióba. Elnök, köszönöm szépen, Táler úr. Most kezdődik az igazi vita, és de még mielőtt megnyitnánk a vitát, a legnagyobb legnagyobb frakció vezér szónoka következik, tehát a néppárti Szalafranka urat halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözlöm miniszter urat, megköszönöm, hogy mindig rendelkezésünkre áll, mindig nyitott a párbeszédre. Azt hiszem a kulcs szó itt most, elnök úr, nem más, mint a párbeszéd. Csak úgy lehet megoldani a problémákat. Elolvastam az Európai Bizottság országjelentését Macedóniáról, és frakcióm nevében hadd mondjam el azt, hogy nagyon nagyra értékeljük ezeket a, ezeket a lépéseket, hatalmas haladás történt politikai szempontból is, a korrupció elleni harcban is, hiszen a politikai pártok finanszírozásával kapcsolatban új törvényt fogadtak el, a parlament is sokkal jobban működik, erről is született egy törvény, a decentralizáció, a polgárok hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz. Most mindezeken a, ezeken a területeken hatalmas előrelépést éltek el, és nagyon örülök annak, hogy a kormány kormánya ö, szívesen vesz részt az összes olyan misszióban, amelyet az Európai Unió szervez. Ahogy az előadó jelentéstevő is említette, egyetlen dolgot kell már csak megoldani, egyetlen nyitott kérdés maradt van, és nagyon nagy kár lenne, hogyha ilyen sok valós változás, reform után, hiszen gyakorlatilag igyekeznek megfelelni az összes olyan kritériumnak, amit az, e- melyet az Európai Unió állít. Nos, ezek után van itt még egy akadály, de miután de ez nem egy tartalmi kérdés, mégis úgy tűnik, hogy hatalmas fontosságot tulajdonít neki mindenki. Azt szeretnénk, hogyha a lehető leghamarabb megszületné a döntés ezzel kapcsolatban, illetve a megoldás, hiszen úgy tűnik, hogy nem sokára elkezdődnek majd hivatalosan is a tárgyalások, de ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a még fennmaradó egyetlen akadályt le tudjuk győzni, le tudják győzni, hiszen ez az előfeltétel. Egyetlen kérdést szeretnék föltenni, ez pedig az, hogy önök szerint, illetve az új kormány választása előtt Elképzelhető-e, hogy megkettőzik az erőfeszítéseiket, megduplázzák, és megoldják ezt a problémát, hiszen nem szabad összekeverni a dolgokat, a lényeget és a nem kevésbé lényeges dolgokat tudni kell szétválasztani. Elnök, köszönöm szépen, Szalafranka úr. Most Kacsin úr következik két percre. Mindenkit arra kérek, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, Elnök úr, igen tisztelt Albertini úr, igen tisztelt miniszter úr. Gratulálni szeretnék önnek, miniszter úr, a sikeréhez. A vízumliberalizációhoz vezető úton tett sikerekhez. Macedónia kitűnően végezte el ezt a munkát. Macedónia volt az első ország, amely minden kritériumot teljesített. Gyorsabb voltak, mint Montenegró is ilyen módon motorként működtek a vízum kötelezettség megszüntetését szolgáló terv megvalósítása során. Biztos vagyok benne, hogy Macedónia Albániának és Koszovónak is segíteni fog. Albánia visszacsúszott, Koszovó pedig meg se kezdte még a vízumliberalizációhoz vezető program megvalósítását. Minden arra utal, hogy már karácsony előtt, december 19-én megszűnik a vízum kötelezettsége. A mi államunk és a mi külügyminiszter asszonyunk javaslatára kerül majd elfogadásra ez a javaslat. Némiképpen meghökkentett az évszázak, év, az évszám megnevezése, hiszen az önök országa már hosszú ideje vár a csatlakozásra. Éppen ezért javasolnám, hogy ne beszéljünk, ne dobálózzunk évszámokkal. De állapítsuk meg, hogy komoly előrelépéseket értek el. Bosznia-Hercegovinában inkább baljósan néz ki a helyzet, főleg a bosnyák közösség érzi úgy, hogy jogfosztott állapotba került. És a Srebrenicáról szóló határozatot még mindig nem fogadták el, pedig erre a nyugat már eh, ösztönözte önöket. Eh, Zágráb és Podgorica már megtette, most már Skopje feladata is volna ez. Azt szeretnénk, hogy Macedónia valóban a közvetlen szomszédait is magával vonja, motorja váljon az európai integrációnak, és ilyen módon minél hamarabb az Európai Unió tagjává váljon. Köszönöm, Köszönöm Kacsin úr. Most Tenok úr következik két perc. Minister. Köszönöm szépen, elnök úr, külügyminiszter úr. Az ECR frakció nevében gratulálni szeretnék eh, azokért az erőfeszítésekért, amelyeket az önök kormánya tett, hogy eh, a tagsághoz vezető úton egy jelentős lépést tegyenek. Minden sikert kívánunk, sok sikert kívánunk ehhez eh, önök küzdenek a szervezetbűnözés ellen és a korrupció ellen, és a külföldi működő tőke befektetést pártoló környezetet teremtettek. A vízum liberalizáció bevezetése után remélem, hogy a tanács megadja a lehetőséget arra, hogy megnyissák a csatlakozás első fejezeteit, ugyanakkor a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, vagy magyarul az MVJK vagy angolul a firom megnevezés problémája továbbra is megmarad, a görögöknél heves indulatokat vált ki ez a kérdés. A londoni választókörzetemben sokan ö, úgy érzik a görög közösségből, hogy ö, ma a kis Macedónia, a Makedónia ö, történelmi területe iránt táplált területi igényeket teljesen irreális ez az elképzelés, hogy egy NATO országot megtámadjon egy sokkal kisebb ország ráadásul. De ki tudja használni e ön, miniszter úr, a lehetőséget, hogy kijelentse ma, hogy a Macedón köztársaság semmilyen módon nem tart igényt a szomszédai területére, és teljes egészében véglegesnek fogadja el a nemzetközi határokat. Köszönöm szépen, Tanok, kollega, és most Kukán kollégának adom meg a szót kettő percben. E, ďakujem pekne, pán predseda. Köszönöm szépen a szót. Én is üdvözlöm a külügyi bizottság ülésén a külügyminiszter urat, köszönöm az előadását, köszönöm a, mindazt, amit mondott. Nagy öröm önt itt látni, és öröm az, hogy ilyen pozitív híreket vehetünk az ön országából. Már beszéltünk arról, erről, és beszélni fogunk a jövőben is arról, hogy minden kritérium teljesítéséhez szükség van a vízum kényszer megszüntetése érdekében, és a kopenhágai politikai kritériumokat is teljes egészében teljesíteni kell, és ezután lehet elkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Ezek pozitív hírek azt hiszem, hogy ez az önök kormánya tovább fogja ösztökélni abban, hogy tovább járjon ezen az úton. Úgy hiszem, hogy az időpont meghatározása talán még nem aktuális. Hat év múlva négy éve tagjelölt ország Macedónia, és mint említettük, decemberben a tanácsban vélhetőleg lehetségessé válik, hogy min, zöld utat kapjanak, és minél előbb meg lehessen kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy a politikai helyzet Macedóniában úgy néz ki, hogy Guevski miniszterelnök úr kormánya erős támogatást élvez az országban hasznos volna ezt a jó pozíciót kihasználni, és igazi leadershipet mutatni, azaz jó példával előjárni, és fontos politikai döntéseket hozni, melyek a jövőbe mutatnak. Ezzel megállapítható, kijelenthető volna, hogy a kormány képes arra, hogy minden fontos problémát megoldjon. Nagyon rokonszenves volna, hogyha az ország megnevezése tekintetében is pozitív jelzéseket tudnának adni. Köszönöm. Köszönöm Kukán képviselő, és most pedig Koppa asszonynak adom meg a szót. Tony Purgo Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni a külügyminiszter urat. Mindig nagyon érdekes a vele folytatott eszmecsere. Mi is nagyon örülünk annak, hogy Macedónia ilyen komoly előrelépést tett, ez, elég, ez az egész balkáni régió fejlődése szempontjából fontos. Miután ismerjük Görögország, illetve Szlovénia példáját, tudjuk, hogy milyen volt a csatlakozási folyamat. Nos, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is fölmerül az, hogy valóban léte, megvalósul-e a jó szomszédság szomszéd, ezen, a két, ezen két országgal. úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő kormányuk is szeretné fel gyorsítani a csatlakozási, csatlakozási folyamatot, de hát természetesen az az előfeltétel, hogy meg, a megnevezéssel kapcsolatos problémát megoldják. Nagyon fontos volt ezért az a történelmi találkozó, amire sor került ön és Pap Andreu között nagyon fontos lenne olyan nevet tal- találni, amely megkülönböztetné az országot, illetve a, a, a régiót, erga Omnész. Készen vagyunk, készek vagyunk arra, hogy segítsük a két oldalú tárgyalások lefolytatását, megszervezését. Ami a biztonságról illeti, biztonságot illeti, most nem csak arról beszélek, hogy az ön országa és a mi országaink között ez mennyire valósul meg, hanem a macedón-bolgár bizalomról is szeretnék beszélni, hiszen ez is alapvetően befolyásolja a régiós stabilitását. Tudván a jelenlegi körülményeket, tudván, hogy új bizottság van, ennek mi a véleménye, hogy új kormányuk lesz, ön szerint meg, tudja, meg tudják-e gyorsítani a problémák megoldását, lezárását? Elnök, köszönöm szépen, Kopa úr. Ivri Sevics kollégának adom most meg a szót. Taker úr, Herr Minister. Miniszter úr, Először is üdvözölni szeretném az Európai Parlamentben, és gratulálni szeretnék önnek azokhoz a sikerekhez, amelyeket elért az országa, az ország jelentés elfogadása óta. Beszélt arról, amit már idáig megtett, és arról is, hogy mit kell még megtenni az országnak. Beszéltek arról is, hogy Koszovóval való problémákat megoldották. Úgy hiszem, hogy ez egy kitűnő példája annak, hogy hogyan lehet egy két ország között fennálló problémát megoldani, ami sosem egyszerű egy olyan régióban, mint a Balkán. Kérdésem az, van-e, van-e pozitív tervük, vagy valami isfajta kezdeményezésük arra vonatkozóak, hogy tovább elmélyítsék kapcsolataikat Koszovóval? Köszönöm. Ezt intervento terminiamo la prima... Ezzel a kérdéssel véget ért az első kérdéskör. Most miniszter úrnak adom vissza a szót, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Dear members of the parliament, <clears throat> thank you very much for your interest, for your... Igen, tisztelt képviselők, köszönöm az észrevételeiket, válaszaikat, kérdéseiket, igyekszem ezekre válaszolni. Köszönöm szépen Táler úrnak az észrevételeit és a következtetéseit, hiszen ő az Európai Parlament Macedóniával kapcsolatos jelentéstevője. A kérdésekre fogok válaszolni. Először Szalafranka képviselő úr kérdésére szeretnék válaszolni, mégpedig, hogy az új görög kormányjal való tárgyalások esélyét hogyan látjuk hangsúlyozni szeretném, hogy teljesen készen állunk a közvetlen kapcsolatokra, a közvetlen kommunikációra, közös projektekre, véleménycserére, nem csak a nyitott bilaterális kérdésben, hanem minden más kérdésben, amely közös érdeklődésre tarthat számot. Ezzel pedig Kopa asszony hasonló kérdésére szeretnék válaszolni. mégpedig, hogy bizalomépítő intézkedéseket tervezünk-e, illetve más olyan lépéseket, amelyek közelebb vihetnek egymáshoz bennünket, és amelyek hozzávezethet, oda vezethetnek, hogy a jó szomszédi kapcsolatok létrejöjjenek. Válaszom pozitív. Úgy gondolom, hogy gyakrabban kellene közvetlenül találkoznunk. Azt is el szeretném mondani, hogy a görög kormánynak javaslatot tettünk arra, hogy egy új határ átlépőt megnyissunk a Prespai tó közelében. Ez a Markova Nova, vagy ez Agios Germanos határát lépő volna. Úgy hiszem, hogy az ilyen konkrét intézkedésekkel az emberek közötti kapcsolatot lehet megteremteni, és mindkét országban hozzájárulhatunk ehhez. Kicsi, bár, de konkrét lépéseinkkel, hogy a bilaterális kapcsolatok megerősödjenek. Néhány nappal ezelőtt egy másik kezdeményezés is történt, a macedon pénzügyminiszter, és én kezdeményeztük ezt a dolgot. Egy kezdeményező levelet küldtünk el Papandreou úr irodájába és a külügyminisztériumba Görögországban, ahol a kettős adóztatást kizáró megállapodás tárgyalására tettünk javaslatot. A görög üzleti közösség a Macedón köztársaságban lévő legnagyobb üzleti közösség, és ők kérték, hogy a kettős adóztatást kizáró egyezményt tárgyaljuk meg, írjuk alá, és így a görög üzletemberek, kereskedők jobb feltételek mellett gyarapíthatják ennen vagyonukat és országunk gazdagságát is. Végezetül pedig Kacsin képviselő úr kérdésére is válaszolnék, a vízumkönnyítésről. Nos, Macedónia kész arra, hogy mind Albániával, mind Koszovóval megossza tapasztalatait a vízumkönnyítési folyamatról, ezeknek a technikai csinyáról, bínyáról és útvesztőjéről. Az albán közösség fontos szerepet játszik Macedóniában, és a macedón állampolgárságú albánok lesznek az első olyan albánok a Balkánon, akik szabadon vízum nélkül utaznak majd az Európai Unióba. Ez pedig szimbolikus szerintem. Azután a srebrenyicai határozat elfogadásával kapcsolatban elmondhatom, hogy a tisztelt képviselőnknek javasolni fogom, hogy fogadják meg ezt az önök tanácsát, de ugyanakkor a Macedón köztársaság azáltal is ki akarja venni a civilizált világban a részét, hogy elítéli a serebrenyicei vérengzést, és úgy gondolom, hogy a régió minden politikusának emlékeznie kell e drámai eseményekre, hogy megakadályozzuk, hogy valaha valami hasonló történjék. Tenok képviselő úr egy nagyon konkrét kérdést tett fel. A görög szomszédaink aggájaival kapcsolatban és a Macedón köztársaság területi igényével kapcsolatban. Nos, ezzel kapcsolatban több mondandóm van. Egyrészt Macedónia a régió egyetlen országa, amely saját alkotmányában világosan lefektette, hogy az országnak semmifajta területi követelése nincsen egyetlen szomszédjával szemben sem. Ez egy olyan politikai érték, amelyet a Macedón köztársaság minden politikai szereplője tiszteletben tart. Úgy hiszem, hogy ez egy teljesen világos tény, és ebből következik, hogy minden szuverén ország területi integritását tiszteletben tartjuk. Ezen felül Macedónia, Szlovénia és Ciprus között valószínűleg ez egyetlen ország a térségben, amely világosan békében meghúzott határvonalakkal rendelkezik a szomszédaival. Ilyen módon tehát fajta uh, alibit nem keresünk arra, hogy megnyissuk a határvitát. Nincs határvitánk senkivel sem. Függetlenségünk elmúlt 19 éve alatt semmifajta egyetlen egy biztonsági incidens nem történt Macedónia és Görögország között, azaz tehát a két ország rendészeti szerveinek kommunikáció ki, a kielégítő. A macedón és a görög katonák válvetve szolgálnak az ISAF missziójában Afganisztánban, ahol a macedón hadsereg 3,1%-ányi katonát delegáltunk. Ezen felül azok számára, akik racionálisan tudnak gondolkozni ebben a kérdésben, mondom meggyőződésemet, egy, unit, egy szuverén és integrált állam ténye nem biztonsági kockázatot, hanem biztonsági előnyt jelent görög szomszédaink számára. Végezetül pedig még egy anekdótát szeretnék ezen súlyos válaszok közé szőni, Macedóniának összesen hetes darab helikoptere van. Ebből kettőt a görög ország donációjából kaptuk, és ezért nagyon hálásak vagyunk a görög ajándékért. Végezetül még Kukán úr kérdését szeretném megválaszolni, köszönöm szépen az észrevételeit. A kormány imidzse tekintetében, illetve a támogatás tekintetében is pozitív választ adhatok az ön kérdésére is. Igen, azt tervezzük, hogy reform irányban folytatjuk uh, a közigazgatási rendszer átalakítását, minden tudásunkat, minden kapacitásunkat, a gazdaság, az oktatás, a katonai rendszer, a honvédelem és a korrupció elleni harc és a szervezet bűnözés elleni harc mélyítésére, illetve megreformálására folytatjuk normális, modern és fejlett országot szeretnénk kialakítani, amely képes a modern európai világ kihívásaival szembenézni. Végezetül pedig. Ibrizagics asszony kérdésére válaszolnék. Koszodó, Koszovó is Maced, Macedónia és és Bosznia-Hercegovina elismerte Koszovó függetlenségét, pristinai kollégámat fogadtam nem régében, és új fejleményeket látunk, és vagyunk tanulni az új fejleményeknek, és ezeket pozitívan értékeljük, ami pedig azt jelenti, hogy kapcsolattartó ö, irodánkat Pristinában ö, nagykövetségi alakítjuk át az elkövetkező hónapokban, kiküldjük az első nagykövetet, és ö, Ilyen módon a bilaterális együttműködés lehetősége fog elmélyülni. Köszönöm szépen. Grazie, signor Ministro. Procediamo. Köszönöm szépen, miniszter úr. Következik a második kérdéskör. Raucsajk úrnak adom meg először a szót két percre. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Külügyminiszter úr, örülök, hogy ismét ellátogatott ide az AFED-be. Én is azt remélem, hogy a 2010-es év sikertörténet lesz, nem csak azért, mert vízumentesség áll majd be, hanem remélem azt is, hogy a tárgyalások kezdeti időpontját kijelölik majd. Három kérdést szeretnék föltenni. A kollégém már feltették a Görögországgal kapcsolatos kérdést, és úgy gondolom, hogy reménysugár van meg lehet oldani a problémát. Ön szerint hogy, hogyan nézne ki a kompromisszumos megoldás? Hiszen mind a két félnek kompromisszumot kell tenni, annak érdekében, hogy megszülessen a megoldás. Meg szeretném kérdezni azt is, hogy hogy hívják a szkopjai repülőteret, illetve elképzelhető azt, hogy, megvált, az, hogy megváltoztatják azt az elnevezést, ez nagy gesztus lenne, ez belügyi szempontból nem könnyű, de önnek világos az álláspontja, és mindenképpen a jó indulatot, a jó akaratot szimbolizálná ez a gesztus, hiszen a jövő felé tekintenek, és hogyha múltba tekintenek csak vissza, az nem vezet előre. Ön nagyon bátran viseltetik a macedón koszovói kapcsolatokban. Hogyan látja a szerbiai kapcsolatokat, tehát magukra a kapcsolatokra gondolok, illetve a határ kérdése. Hogyha bekapcsolom a CNN-t, akkor gyakran látok hirdetéseket, melyek arra buzdítanak, hogy fektessünk be Macedóniában. Kérdezem, hogy mi a helyzet, mennyi a külföldi működőtőke befektetés Macedóniában, hiszen ez mindenképpen kulcsfontosságú a régió fejlődésének szempontjából. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Reucsek úr. Szalavrakosz úr, következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ellátogatott hozzánk, és hogyha megnézem miniszter úrnak a karrierjét, nagyon nagy az elismerés, nagyon nagy elismerés illeti. A Kokalin Társaság ösztöndiát bírta egy időben, úgyhogy ez, ez is nagyon örvendetes de most nem görögként szeretnék beszélni. Miniszter úr szavai azt gondolom, hogy ellentétes irányba haladnak és mutatnak, mint a macedón miniszterelnök szavai. A bulgáriai és a görögországi makedónokról beszélt, illetve az albán macedónokról. Hogyha a Bulgáriával kapcsolatban határ problémák vannak, vagy Koszovóval, akkor az mindenképpen megmagyarázza a belgrádi reakciót. Tehát nagyon rövid idő alatt október 15-től 31-ig két szomszédos ország is, tehát Macedónia két szomszédos országa, Szerbia, illetve Bulgária is kifejezte nem tetszését Macedónia viselkedésével kapcsolatban. Ugye, ha ehhez hozzáadjuk azt, hogy Görögország milyen problémája van a Macedón köztársasággal, akkor kicsit jobban érthetjük a helyzetet. A szomszédsági viszony véleményünk szerint nem túlságosan pozitív. Még egy dolgot szeretnék elmondani. 2009-től 2013-ig 494 millió eurónyi finanszírozást kap az Európai Uniótól, csak azt nem lehet tudni, hogy pontosan mire fogják ezt felhasználni. Úgyhogy összefoglalásként az a kérdésem, hogy kevésbé lesznek-e merevek a szomszédjaikkal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, most a kolléga következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én magam is ki szeretném hangsúlyozni Macedónia a Macedónia által tett jelentős munkát a közigazgatás reformja, a korrupció elleni harc és a rendőrségi reform területén. A csatlakozási tárgyalások pozitív jelzést értékkel bírnak ezen ország számára, és csak bátoríthatom a politikai elitet, tegyenek meg mindent a csatlakozás érdekében. A 2009-es decemberi tanács, a de- decemberi csúcs jól tette volna, hogyha a tárgyalások megkezdésének időpontját a bizottság ajánlása alapján kinyilvánítja. Úgy hiszem, hogy ez megtörtént volna, akkor a nyugati Balkán országai ezt egy jelentős jelzésnek tekintették volna, hiszen így a csatlakozás kritériumai világossá váltak volna. Elnök úr, miniszter úr, egy kérdésre is válaszolni szeretnék, e, illetve egy kérdést fel szeretnék tenni, amely nem csak a Görögországgal való kapcsolatra vonatkozik. Tehát, hogyha meghatároznak, meghatározzák a tárgyalások megkezdésének időpontját, akkor könnyítené ez a helyzetet a Görögországgal való konfliktusban, vagy sem. Köszönöm, Préda képviselő. Most pedig két percben Cornelissen képviselő kapszót Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek úgy gondolják, hogy a Macedóniával megkezdendő tárgyalások fontos jelzést adnának. Fontos ez az EU számára, a tagjelölt országok számára és Macedónia számára. Macedóniát eh, el kellene ismerni, eh, el kellene ismerni az előrelépést, amelyet tettek, és eh, rossz jelzés volna a tagjelölt országok számára, hogyha az EU meghatározza a kritériumokat, és az ország keményen dolgozik, hogy teljesítse ezeket, akkor nem kapja meg egy bilaterális vita miatt a, a választ erre. Ez rossz jelzés volna. Persze Macedóniának fontos, hogy megoldja a név kérdést, és a tempóba ne essen vissza a tempó. Ezen felül pedig a diszkrimináció elleni harcra szeretnék rákérdezni, mely az országjelentésben szerepel. Azt hallottuk, hogy az otthoni erőszak eh, elleni harc ellen léptek fel, de ugyanakkor a nők politikai részvétele és az azonos esélyek biztosítása, valamint a szexuális kisebbségek stigmatizációja aggályos, hiszen ezeket eh, semmilyen módon nem védi a tör, törvény, és kérdezem, hogy mit tettek ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, és most megadom Huntis képviselőnek két percre a szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Υπουργό και τον ευχαριστώ πολύ. Nagyon érdekes volt ez ön előadása, köszönjük szépen. A görög képviselők számára különösen érdekes volt a beszámoló politikai, politikai helyzetről, és fontos számunkra, hogy jó kapcsolatokat tartsunk fent országaink között. A példák, amelyeket ön megemlített, a görög és macedón katonák harca Afganisztánban. Én azt gondolom, hogy ide nem is kéne katonákat küldenünk. Egy másik ponttal szintén egyen, egyet tudok ért, érteni. Nem egy, dümo, egy bürokratikus kérdésről van szó, és ezt az alkalmat fel kéne használni arra, hogy a feszültségeket csökkentsük a Balkádon. Fontos, hogy az ilyen jellegű súrlódásokat megakadályozzuk. Éppen ezért fontos mindezeknek hátterét felderíteni. Van néhány kérdésem, a legtöbb politikai csoportosás Görögországban már nyilatkozott, mi pedig egyetértünk az ENSZ által elfogadott jelöltekkel. Két dolgot szeretnék mondani. A politikai erők az önök országában egyetértenek-e azzal, ami a névválasztást illeti a kormány részéről. Köszönöm szépen, hogy az elnök, Huntis úr. Janakó kolléganőm. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én is üdvözlöm a miniszter urat. Amit ön mondott, illetve más kollégák is mondottak, el kell mondanom azt, hogy a név kérdése nem egy fontos kérdés. Úgy tűnhet eh, ezzel, hogy mi üzenetet küldünk a miniszternek, és eh, azt üzenjük ezzel, hogy a tagság útján haladnak, illetve e, jelentős előrelépések történtek. Azt gondolom, hogy a miniszternek el kell fogadnia azt, amit az ENSZ eldöntött. Görögország nagyon sok e, befektetést e, végzett, A bizottság jelentése jó jelentés, de azt gondolom, hogy a sorok között, ha, ha olvasunk, akkor kiderült, hogy van, amit nem sikerült megoldani, az egyéni szabadságjogok kérdését, a nők helyzetét, illetve nagyon sok feladat van még, súlyos a korrupció, a nőkereskedelem is megjelenik még probléma, és a bizottság jelentésében a következő sem foglal helyet. Vannak uh, uh, nacionalista hangok a kormány felől, hogyha megnézzük az adózást, akkor óriási propagandát folytatnak a szomszédok ellen. Én nem mondom azt, hogy az önök országa fenyeget Görögországot, ez fizikailag meg sem, tudná tehe, meg sem tudná tenni. De úgy tűnik, hogy a polgároknak egy új generációja nő fel, és a propagandával, a nacionalista hangvételű propagandával, én is voltam oktatási miniszter, nem jó a helyzet. Köszönöm szépen, most a kolléga következik két percre. Grazie, Presidente. Uh, just to follow up, uh, I think... Csak hogy kövessem az elhangzottakat, azt gondolom, hogy a vízumentességet illetően ez egy jó intézkedés ezeket a szövegeket olvassák az iskolások, és ez a szomszédok ellen szűt, szítja a gyűlöletet. Ami a választásokat illeti, jó eredmények születtek, miniszter úr, én egy emberjogi kérdésre szeretnék kitérni, amivel ön is tisztában van. Áprilisban a másik néppárti kollégámmal együtt, bolgár kollégámmal együtt, utána szerettünk volna járni a a katonai bolgár elesett katonák sírjait illetően utána járunk a dolgoknak. Sokkolt bennünket az a kép, amit ott kaptunk, de diplomatikusak voltunk, és nem eh, fejeztük ki a véleményünket az önök sajtójában. Találkoztunk önnel és Bocevski eh, miniszterelnök helyettessel is, és egy, eh, egy emlékről van szó, emberek közötti kapcsolatokról, a bolgárok szeretnék látni az ő elesett katonáiknak, a családok az elesett katonáiknak a sírjait. Természetesen ő nem tudja ezt megoldani, a finanszírozást nem tudják megoldani, de a bolgár állam két-három hét alatt ezt a problémát meg tudnák oldani. Nem tudom, hogy miért nyújtotta be Bocevszki miniszterelnök helyettes elmondását, de annak ahogy ön itt van, nagyon barátságos megbeszélés folytatunk önnel bilaterális szinten. Ön ígéreteket tett, de ezeket nem váltotta be. Tudnám-e magyarázattal szolgálni mindenre? Köszönöm, Kirillov úr. Vágyai képviselő következik két percre. Grazie, signor Presidente. Eh, spoštovani gospod minister, vesel sem, da ste z nami in Tisztelt miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk, és annak is örülök, hogy az ön, ön a jövőt Macedónia kapcsán a reformok megvalósításában látja. Az a benyomásom, hogy ön, az önök állama egy hagyományosan barátságos álláspontot képvisel. Nagyon örülök annak, hogy ön közvetlenül látogatott el a szakbizottságunkba. Fontos, hogy Európában szabadon mozoghassanak a fiatal macedónok, hiszen ezt már nagyon régóta megérdemlik. A mai vita is részben már ebbe az irányba mutatott, és egy pont világossá vált. Macedónia számára a jövő fontosabb természetesen, mint a múlt. Minden nemzet történelme jelentős, de a múltat, múltat a történelmet nem lehet olyan elemként tekinteni, és nem lehet az az elem, amely egy országot lecövekez a modern társadalomban. Fontos, hogy a macedónok lemondjanak a historicizmusról, és egy modern, pragmatikus állammá váljon egy olyan állammá, amely megtalálja a közös nevezőt szomszédjaival. Ez egy prioritás. Különösen az olyan fiatalok számára, mint ön is, miniszter úr. Köszönjük szépen a szolidaritásukat, amelyet az önök országa a különböző végehadműveleteken tanúsított. Köszönöm szépen. La parola al collega Köszönöm, Weigl úr. Most Péter Le kolléga következik két perc. Köszönöm szépen. Nekem mindig is meggyőződésem volt, hogy Macedóniának tar- csatlakozni kell az Európai Unióhoz, ez fontos a régió és az egész Európai Unió szempontjából. Ezért is gratulálunk a Macedón előrelépésért, előrehaladásért, fejlődésért, és kívánom, hogy ugyanez a fejlődés folytatódjon. Remélem, hogy nem szakad meg ez a folyamat sehol, hiszen, mint említettem, fontos ez nekünk is. Tisztelt miniszter úr, említette, hogy milyen a macedón gazdasági helyzet. Örülök annak, hogy sikeresek, és örülök annak is, hogy az említett módon viseltettek Koszovóval kapcsolatban. Örülök annak is, hogy a két ország tekintetében megvalósul a polgárok szabad mozgása, és remélem, hogy Szlovéniában majd az új évtől sok macedon látogató lesz. Szeretném azt is látni, hogy Görögországgal megújul a viszonyuk, és hogy könnyebbé válik, pozitívabbá a két ország kapcsolata, hiszen enélkül a kölcsönös kölcsönös bizalom kialakulása nélkül nem lehet megoldani a problémát, ellenkező esetben csak elmérgesül a dolog. Kormánynak van egy új kezdeményezés a regionális, van-e új kezdeményezés a regionális együttműködésre kapcsolatban ez a kérdésem. Elnök, köszönöm szépen, Péter úr. Makovely képviselő következő két percre. Uh, uh, köszönöm szépen. Szeretném leszegezni, hogy 2007 2009-ben Skopjéban dolgoztam, a brit kormány tanácsadója voltam, valóban történtek nagyon komoly előrelépések. Az elnök félbeszakítja hozzászalót, úgy látom mikrofon gond van. Kérem, hogy a mikrofonot, mikrofont megfelelő helyére tegye. Elnézést. Köszönöm, hogy a hozzászól. Most már sokkal jobb a helyzet. Tehát szeretném leszögezni, hogy 2007-től 2009-ig Skopjeban dolgoztam, mint a brit kormány tanácsadója. Az Egyesült Királyság ezúton is kívánta támogatni Macedóniát. Valóban történt előrelépés, a büntetlenség csökkent, illetve két év alatt korrupció esetében mindenképpen erőlelépés történt, aztán az elkobzások esetében is új törvények születtek, aztán van más téren is előrelépés, például ezeket nem is láthatjuk, nem minden esetben tapasztalhatók ezek a többi tagállamban, hogy a bírósági ítéleteket egy weboldalon nyilvánossá teszik. Ami a politikai akaratot illeti, azt gondolom, hogy látható, ez tapintható, és az emberek is szeretnének előrelépni. Úgyhogy én is csatlakoznék azokhoz, akik gratulálnak az országnak az előrelépésért, a fejlődésért. Remélem, hogy a reform folyamat folytatódik majd. És azt kérem a tanástól, illetve a bizottságtól, legfőképpen a bizottságtól, hogy szabják meg a tárgyalások megkezdésének pontját. Az országokat az alapján kell megér, megítélni, hogy mit értek el, és hogyha ezt nézzük, ahhoz mindenképpen azt jelenti, hogy vízummentességet kell adni a macedonoknak január 1-től, illetve hogy elkezdjük a tárgy, csatlakozási tárgyalásokat. Mindannyian szeretnénk, hogyha megegyezés születne a elnevezéssel kapcsolatban. Nos, a macedón népességről mindenképpen elmondhatjuk, hogy keményen dolgoznak, és nem szabad megengedni, hogy egy kétoldalú probléma akadályozza meg Macedónia társ ö, csatlakozását. Ezért kérjük azt, hogy ö, érdemben ítéljék meg Macedóniát azt gondolom, hogy ezt a, ezeket az érde, ezt az érdemet úgy lehet legjobban elismerni, hogyha kijelölik a csatlakozások megkezdésének időpontját. Hogyha nem oldják meg a név elnevezéssel kapcsolatos gondot, az úgy látom, hogy további frusztrációkhoz vezet, és ez mindenképpen hátrányos a csatlakozás szempontjából. Elnök, köszönöm szépen! Most Kumacákos úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr! Más kollégákkal együtt én is úgy értékelem, hogy önök pozitív stratégiai döntést hoztak az Európai Unió felől közeledésben, és mindent megtettek, ami csak önöktől telik, és én ezt nagyon pozitívan értékelem. A külső fronton nagyon sok őszinte intézkedések eh, születtek eh, a megfelelő irányba, ami a jó szomszédsági kapcsolatokat illeti, azt gondolom, hogy visszalépés történt. Az önök eh, kormánya, a Rigrevski kormány egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a, a Firom eh, és Görögország eh, közötti kapcsolatok rosszabbodtak, illetve az Európai Unió tagországaival való kapcsolatok is. Kérdésem a következő. Önök mit terveznek tenni annak érdekében, hogy helyre tegyék ezt a helyzetet? Nagyon sok pozitívumot lehetne felsorolni, illetve olyan dolgokat, amelyek megtörténtek, nem kellett volna, hogy bekövetkezzenek az önök országa és más szomszédos országok között. Én csak egyet ragadnék ki. Látunk térképeket, amelyeket köröztetnek, sokszorosítanak, és a macedón területeket egészen Tesszalonikig mutatják. Azt gondolom, hogy a tárgyalások sikeres befejezéséhez eh, ennek a kérdésnek a tisztázása nélkülözhetetlen. Hajlandóak-e elfogadni a kompromisszumot? Az Észak-Macedónia nevet. Annak érdekében, hogy egy adott ország ne eh, monopolizálja a nevet saját magának ne tulajdonítsa ezt ki. Ha a Skandináv országot teszük, Finországot, Svédországot és eh, Svédországot, akkor nem gondolom, hogy ők örülnének, ha más valaki a Skandinávia kifejezést használná az ő országára. Köszönöm szépen, Komocákos úr! Miniszter úr, sok kérdést kapott, és eh, nagyon kevés ideje van a válaszadásra, úgyhogy nem irigylem, de azért kérem, hogy próbálkozzon. Köszönöm szépen az észrevételeket, kérdéseket. Nagyra értékelem, hogy önöket ennyire érdekli országunk sorsa. Ez is tovább motivál minket arra, hogy kettőzött erőfeszítéssel dolgozunk a csatlakozáson, a tárgyalásokon. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy Macedónia egy fiatal, békés, modern, nemzet, melyet a fejlesztés foglalkoztat, a szomszédokkal való szorosabb együttműködés, a biztonság erőség, előmozítása, illetve a szomszédos országok és hazánk fejlődése. 2008. január 28-án, néhány héttel a Bukarest NATO csúcs előtt kerekasztal beszélgetésre került sor Ohridben, Vasilakis és nagykövettel és egy másik nagykövettel, ők vizsgálták akkor az elnevezés kérdést, akkor egy vázlatot adtam oda, egy egyezmény, vagy egy dokumentum vázlatát, ezzel is kívánván elnyerni a görögök együttműködését. Ez arról szólt, hogy szeretnénk velük együttműködni, hogy mi a terület, az, beszélt ez az együttműködés a területi integritásról, arról, hogy baráti módon szeretnénk kölcsönös tiszteletben tartással együttműködni Görögországgal, azt figyelembe véve, hogy szeretnénk, hogyha Görögország szeretné segíteni a csatlakozásunkat, nem pedig azt hát, hátráltatni. Tudjuk, hogy a görög üzletemberek alkotják a legnagyobb üzletember csoportot, vagy vállalkozói csoportot Macedóniában, illetve hogy a macedónok leginkább Görögországba mennek nyaralni. Nos, ez is mutatja, hogy a személyek közi, közötti, tehát a polgárok közötti kapcsolatok jobban működnek, mint a politikusok közötti kapcsolatok. Hát akkor szúr, lehet, hogy ön és jó, jó magam járultunk hozzá ahhoz, hogy ilyen szerencsétlenül alakult a helyzet, de az elkövetkezendő években nyilvánvalóan kiderül, hogy kinek van igaza. Lehet, hogy a jövőben majd a doktoranduszok fogják kutatni az elnevezés problémáját, és imáron a múlté lesz ez. Magovei asszony, észrevétele? Köszönöm, hogy én őszintén beszélt. Ami a macedóniai korrupció elleni reformokat illeti, nos, elképzelés és elégképzelései, elképzeléseink szerint folytatni fogjuk itt a reformot, szeretnénk, hogyha önfenntartó lenne ez a rendszer, és örülünk annak, hogy nemzetközi szinten is elismerik Macedónia előrelépését, haladását. Szeretnénk, hogy a jövőben is átlátható öm, ország lennénk, ahol az adófizetőki a végső szó. Péter Leúr, köszönöm kedves szavait, hogy nagyra becsüli a reformaikat. Ami a regionális együtt, ö, kezdeményezéseket illeti, ez jó tenne Macedóniák, illetve szomszédországoknak is. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Macedónia érdeke az, hogy az európai intézmények és